get started. Yeah, yeah, Hello everybody. Good morning. Welcome. Jó reggelt kívánok mindenkinek, üdvözlök mindenkit. We have to finish the agenda. Be kell fejeznünk a foglalkoztatási szakbizottság napirendjén felmaradó témákat, érdekes kérdést kezdünk tárgyalni. Ez az EU fogyatékkal élőkre vonatkozó stratégiájának, eh, stratégiájának áttekintése eh, állásfoglalási tervezet. A jelenlegi stratégia idén lejár, ahogy mindenki tudja, és van lehetőségünk arra, hogy komoly üzenetet fogalmazzunk meg a bizottság felé, és rendbe tegyük azt, ami nem működik. A végletes jelentés nagy különbséget mutatott ki a között, hogy a tagállamok hogyan gondoskodnak a fogyatékkal élőkről. Nagyok az államok közötti különbségek. Bizonyára azt is tudják, hogy néhány nappal ezelőtt rettenetes eset fordult elő a cseh gondolkozó, gondoskodó központban, ahol nyolc értelmi fogyatékos ápolt vesztette életét egy tízben. Jól lehet, folyamatosan előrejelezték a problémákat, és mégsem intézkedett senki. Nyolc ember halt meg csak újabb megerősítése annak, hogy sajnos a gondoskodó, gondozó intézmények nem alkalmasak a hosszú távú bentlakásos életmód fenntartására. A fogyatékkal élők intézményekből való kiköltöztetése méltó emberi körülmények közé nem egy olyan folyamat, amit le lehet lassítani. További 35 ember sérült meg súlyosan, Úgyhogy el tudják képzelni, mi történhetett ott a falak mögött. És senki nem tudott mit tenni az előrejelzett problémák hely, ö, ellenére. Tehát a stratégiának nem elég, hogyha csak ö, papíron nyomtatott szavak, ö, nem lehet ö, továbbra is figyelmen kívül hagyni. Sajnos nincs meg a megfelelő stratégiai megközelítés, sajnos nincs jó gyakorlatokkal kapcsolatos csere a tagállamok között. A munkában is fontos lesz, hogy kritizáljuk azt a helyzetet, hogy a, a ratifikált ENSZ szabályokat, egyezményt nem valósítjuk meg az Európai Unióban. Nem épült be be az ENSZ, a ratifikált ENSZ egyezmény rendelkezései az Európai Unió stratégiájával. És ha egyszer egy szociális Európai Uniót szeretnénk építeni, ahol senkit nem hagyunk az út szélén, és ehhez képest az ENSZ egyezményt nem építjük be a saját politikáinkba, és ehhez képest a tagállamok felé kommunikáljuk, hogy mit kellene csinálni, és ők egyszerűen ezt figyelmen kívül hagyják. Hát nem meglepő, hogy végül is azokon csattan az ostor, akik a legkiszolgáltatottabbak, ők pedig nem mások, mint a fogyatékkal élő emberek. Az el az egyik ilyen elvesztegetett lehetőség az akadálymentesítési törvény, törvény volt, az EU alapokat néha arra használják, hogy támogassák eh, a eh, gondozó központokat, ugyanakkor a programok koordinációja nem jó. Az Európai Unió nem hagyja végre az egyezményt, a tagállamok nem hagyják végre az EU-s ajánlásokat, ugyanakkor valamennyi tagállam felhasználja a rendelkezésre álló pénzeket és nincs elég kontroll a kapcsolatban, hogy hogyan használják fel ezeket a pénzeket, és mire. Hogy lehetséges az, hogy én már 15 éve tagállam, eh, jó néhány tagállam, én már 15 éve használom ezeket a pénzeket, és még mindig vannak olyan intézmények, amelyek e, e, túlzsúfoltak. E, hogy lehetséges ez? el kell kezdenünk az eredményeket mérni az euró, az Európai Uniós támogatások felhasználásának eredményességet kell vizsgálnunk végre. Hangsúlyoznom kell, hogy az új fogyatékossággal élőkre vonatkozó stratégiának ambíciózus, világos célkitűzéseket kell tartoznia, és fix határidőket és azon tagállamok esetében, akik nem követik az ajánlásokat, nagyon konkrét ajánlásokat az Európai Unió szintről kell, hogy legyen egy vonal, és hogyha azt túllépik, akkor az EU-s támogatásokat le kell állítani, vagy meg kell vonni. Föl kell tenni a kérdést, hogy minden tagállami kormánynak el kell jutni oda, hogy fölteszi magának a kérdést, hogy mi is történik, hogyha nem tartom be a szabályokat. Ezzel szembe kell nézniük. Megfelelő költségvetésre és megfelelő monitoring rendszerre van szükség. Pontosan tudnunk kell, hogy mi a helyzet az egyes tagállamokban. Legyünk ambiciózusak, szólítsuk fel a bizottságot, hogy ne keltsen csalódást a fogyatékkal élő polgárainkban, hiszen ők azok, akiket az út szélén hagyunk akik lemaradnak, akik kimaradnak. Most pedig sor kell az eszmecserére. A néppárt részéről az első felszólaló Kim Toropolos úr, elnézést, nehéz volt nekem kiejteni ezt a neved. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm hogy megszólalhatok ebben az ügyben, Gergő fogok beszélni. Nagyon örülök, hogy eh, ma megtárgyaljuk ezt az állásfoglalási tervezetet. Úgy gondolom, hogy jó munkát végeztek ezzel az állásfoglalás tervezettel, mert eh, nagy mértékben tükrözi, nagyjából tükrözi azt, ami a plenárisan elhangzott decemberben e, az, a szóbeli kérdése e, kapott válaszok fényében. A szóbeli kérdést ugye a néppárt tette föl. E, nem túlságosan vitatott ügy ez, ezért úgy gondolom, hogy a frakciók közötti együttműködés a módosítók értelmében nem lesz különösebben problémás. És ha ezt rendesen megcsináljuk, akkor az mindenkinek jó lesz, és csak három javaslatot tennék. Először is legyünk nagyon óvatosak, hogy ez ne egy hosszú bevásárló listára hasonlítson a végén, ami emiatt felhígó, mert mindenre jut valami, de semmire sem elég. Tehát minél rövidebb a lista, annál jobb, minél rövidebb és ütősebb legyen, mert annyival is hatósabb lesz, hatásosabb lesz. és ha vannak is olyan módosítók, amelyek, ezért ugye legyenek olyan módosítók, amelyek bizonyos szövegrészeket egyszerűen kitörölnek, hogy rövidebb legyen az anyag. Másrészt fontos lenne, hogy a bizottság megértse, hogy mi is a gondolkodásunk mögötti háttér, és világosan látnia kellene, hogy mit akarunk elérni a következő öt évben az akadálymentességi törvény már megszületett, és el is indult ennek a fősodorba való behozása. Ugyanakkor azt gondolom, hogy szemeket tartanunk a fejleményeket, és hangsúlyoznunk kell, összpontosítanunk kell bizonyos dolgokra, foglalkoztathatóságra, az ösztönzőkre, ugye a munkadók ösztönzésére, hogy fogyaték a délőket ösztönözzenek mind az állami, mind a magánszférában. A képzések kérdése. És hogy a technológia hogyan tud segíteni a fogyatékkal élőken, hogy tud nekik segítséget nyújtani. Erre számtalan mód van. Úgy gondolom, hogy olyan időkben élünk, amikor már nagyon sok szemléletformálási munkát végeztünk el, tehát nem nulláról indulunk, ugyanakkor nagyon-nagyon sok mindennel lehet javítani. Arra is szükség van, hogy azokkal is beszéljünk, akik nem lelkesek mindezen témákkal kapcsolatban. Hogy az emberek képesek legyenek megélhetést találni, ne kegy adományokra szoruljanak. Úgy gondolom, hogy van lehetőség arra, hogy megnyissuk az ajtót olyan emberek előtt, akik fogyatékkal élnek, és úgy gondolom, hogy bizonyos csoportokra külön is koncentrálnunk kell, például a fogyatékkal élő nőkre, ahogy képviselőtársunk mondta. Tehát úgy gondolom, hogy ezekkel a módos, ezeket szeretnénk a módosítóinkkal elérni, és úgy gondolom, hogy ezek a módosítók javítani fogják a szöveget, és részletezni, részletesebbé fogják tenni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm a következő felszólaló Eh, Angel úr. Köszönöm szépen. Eh, teljesen igazban elnök asszonynak, hogy mennyire, mennyire fontos ez az ügy, és eh, annyit szeretnék csak mondani, hogy figyelmeztetnék mindenkit arra, hogy 80 millió ember él fogyatékkal Európában, ebből 46 millió ember nő. És hagyj emlékeztes mindenkit arra, hogy 2017-ben az Európai Parlament nagy többséged elfogadott egy jelentést az Európai eh, Fogyatékossági Stratégiáról. Ez is jó alapja volt annak a munkának, amelyet most eh, bevezetett. Ami nekem szimpatikus ebben a tervezetben az az, hogy kitér minden olyan elemre, amely az ENSZ értékelési jelentésből eh, átvehető volt 2017-ből. Tehát nagyra becsülöm, hogy ez a jelentés hivatkozik az átfogó, az összes Európai Uniós szabály és törvény eh, átfogó áttekintésére, hogy a teljes EU-s joganyag eh, eh, összhangban legyen az ENSZ CRPD-vel. Valóban jobb adatgyűjtésre is van szükségünk, és tegnap Merci úrral tudtunk erről a témáról beszélni. Az is jó, hogy hangsúlyozzuk, hogy mennyire fontos az EU UNCPRD viszonyrendszert. Fontos, hogy ne lenne olyan Európai Uniós tehát hogy az EU-s pénzeket a megfelelő irányokba költsük el. Ezen kívül az ENSZ CRPD dokumentumát ugye már 22 tagállam ratifikálta. A saját frakciónk szempontjából szeretnénk konkrét javaslatokat is letenni az asztalra. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy harmonizáljuk a fogyaték és az akadálymentesség fogalmait, ezeknek megfelelő egységes definíció kell. Fontos lenne, hogy a megfelelő jövedelem koncepcióját megfogalmazzuk. Fontos lenne, hogy ne költhessünk pénzt olyan infrastruktúrákra, vagy szállítási módozatokra, amelyek nem akadálymentesek, ne fordítsunk pénzt olyan infrastruktúrákra, amelyek konkrétan szegregálják a fogyatékkal élőket, és fontos lenne az EU-s fogyatékkal élők számára biztosított EU-s parkolókártya rendszer bevezetésére, hogy ez a, ezek a parkolókártyák az egész Európai Unió területén érvényesek legyenek. Nagyon jó ajánlásokat kaptunk a civil társadalomtól, ezek felé nyitottnak kell lennünk, és a frakciós kollégáimmal nagyon jó az együttműködésem, és biztos vagyok abban, hogy jó lesz az együttműködés a, az árnyék jelentéstevők között is frakciótól függetlenül, és úgy gondolom, hogy nagyon határozott üzenetet tudunk megfogalmazni a bizottság felé, amikor kész leszünk a munkával. Köszönöm. Um, Rinyú nevében Maxova asszony, de ő nincs itt. Brüne asszony, szeretne szólni? Köszönöm szépen, elnök asszony, franciául szeretnék szólni. A Rényó számára ez a téma rendkívül fontos. Nagyon fontos, hogy a hogyatékkal élők eh, helyzetével külön foglalkozunk, különösen ami a munkahelyeket illeti, a munkaerőpiacot. Fontos, hogy ezt az alapot arra használjuk, hogy eh, megfelelően alakítsuk ki a munkahelyeket, illetve eh, megfelelően segítsük a fogyatékkal élőket, különös tekintettel a nőkre. Én pottag vagyok a fem és beszéltünk a nők és férfiak fizetése közötti különbségekről, és nagyon fontos lenne megvizsgálni a fogyatékkal ölő, élő nők helyzetét ezen belül. Tehát a kettős teher plusz a diszkrimináció, ezek súlyosbítják a fogyatékkal élő nők helyzetét. Szeretném, hogyha ezt külön megvizsgálnánk, és szeretném, hogyha ezt az alapot arra használnánk, hogy a munkahelyeket megfelelően alakítsuk ki, Franciaországban 6%-os az a küszöb, amennyit a vállalkozásoknak teljesíteniük kell, tehát 6%-ban foglalkoztatniuk kell fogyatékkal élőket, de ehhez megfelelően kell kialakítani a munkahelyeket is. Köszönöm. Köszönöm. Langen Zippen asszony. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, az elmúlt év decemberében a zöld frakció nevében kértünk egy elsoglási indítványt a fogyatékkal élő stratégiára vonatkozóan. Ez egy nagyon fontos stratégia, nagyon fontos erőteljes jelzést küldeni az Európai Bizottságnak, ami a jelenlegi stratégia folytatását illeti a szomorú valóság azt mutatja, hogy az Európai Unióban a fogyatékkal élők nem élhetnek alapvető szabadságjogaikkal. Minden tagország ratifikálta a fogyatékkal élők ENSZ konvencióját, de ettől függetlenül a valóság más. Több ezer fogyatékkal élő ember kénytelen szegregált otthonokban élni, inhumános körülmények között, és esélyük sincs arra, hogy részt vegyenek a társadalmi életben. Itt egy pillanatra megállnék, és arra a nyolc személyre emlékeznék, akik eh, szellemi fogyatékkal éltek, és életüket vesztették eh, Cseh köztársaságban az elmúlt eh, hétvégén, ahol felgyulladt egy otthon. Nagyon fontos, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartsuk, illetve a fogyatér élők számára is ezek a jogok érvényesüljenek. Éppen ezért a 2020-as időszak utánra nézve is szükségünk van egy stratégiára, egy olyan stratégiára, amely az ENSZ konvenciójának összes rendelkezését figyelembe veszi. Nagyon fontos ambíciózus időtervet elfogadni, amely teljes mértékben igazodik a politikai kerethez. Egy olyan stratégiára van szükségünk, amely külön foglalkozik a fogyatékkal élők speciális helyzetével. Szükségünk van egy olyan stratégiára, amely a különböző kihívásokra megfelelően tud reagálni. A jövőbeni stratégiát úgy kell előkészíteni, hogy ebbe belevonjuk a fogyatékkal élőket, illetve az őket képviselő szervezeteket, rendszeres konzultációkba eh, kell őket bevonni, és a bizottsági task eh, Force hozta ezt létre Dalis biztos vezetésével. Azt várjuk ettől a Task Force-tól, hogy folyamatosan figyelemmel kövesse a fogyatékkal élők jogainak érvényesülését, az összes Európai Unió politikáját, illetően programjában, ami az esélyegyenlőségi politikát illeti. Ebben külön helye van az erőszak elleni küzdelemnek. Az esélyegyenlőségi task force-tól nagyon sokat várunk, de Szeretnénk segítséget nyújtani abban, hogy elkészülhessen a 2020 utáni fogyatékkal élőkre kialakított stratégia. Köszönöm. Rafalszka asszony következik, és utána majd a többi képviselő. Rafalszka asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönöm szépen az állásfoglalási indítvány tervezetet. Korábbi hozzászólásokból um, kiderült az, hogy ez a téma mindannyiunk számára nagyon fontos. Az új stratégiát fontos ambiciózus módon megközelíteni, de szakmai alapokon. Az Európai Unió az egyik eh, leggazdagabb régiója a világnak, leginkább, az egyik leginkább fejlett régiója, de nagyon sok európai polgár van, több mint 80 millió, akik úgy érzik, hogy ki vannak rekesztve, illetve ténylegesen ki vannak rekesztve. Nagyon értékes eh, készségek nem érvényesülnek, és a fogyatékkal élők nagyon nehezen találnak munkát a munkaerőpiacon. A 2020 utáni stratégia nélkülözhetetlen. Szükség van erre a stratégiára, hiszen a fogyatékkal élők szerves részét képvizik a társadalomnak. Nagyon fontos megfelelő pénzügyi finanszírozást biztosítani mindehez, hiszen pénz nélkül ezeket a feladatokat nem lehet megvalósítani. Egyértelmű e, időrendre, menetrendre van szükség, illetve egy megfelelő monitoring rendszerre. A konzultációs e, folyamat, a társadalmi párbeszéd, a kialakítandó új stratégia kapcsán fontos, hogy áttekinthető legyen és jól érthető, különösen a fogyatékkal élők számára, illetve az olyan szervezetek számára, akik őt, őket képviselik. Nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság és a tagországok felé erős üzenetet küldjünk, a 2020 utáni stratégia nélkülözhetetlen, fontos, hogy ez hatékony legyen, ambíciózus, és a nyolc konkrét tevékenységi területet nem szabad elveszítenünk. Az oktatás, képzés, továbbképzés, egészségvédelem, illetve egyéb fontos témák eh, száma eh, kapcsán is nagyon fontos figyelemmel venni a fogyatékkal élőket. Kósa Ádám következik. Köszönöm a szót, elnök asszony. Eh, szeretnék gratulálni a szövegtervezethez. Tudom, hogy nagy munka. Az első parlamenti ciklusom alatt jelentéstevőként dolgoztam a 2009-2020-as időszakkal kapcsolatos fogyatékos ügyi tervezettel vagy jelentéssel, ami hangsúlyozott hogy a fogyatékkal élő személyek mobilitása és befogadására célzódott ez a program. Ehhez fűződött reményem végül is beváltódott. Persze nem azt, mondjuk, nem azt mondom, hogy tökéletes volt, de fontos, ezért jó, hogy fontos megfelelő feltételeket tervezni ez a következő stratégiához is, hogy érdemben tudjunk tovább lépni. Az elmúlt időszakban sok kiváló eredményt tudtunk elérni akadálymentesítési jogszabálycsomag, weboldalak akadálymentesítése, de ez az út természetesen nem állhat meg. Sok tennivalónk van még a jövőben. Sok kihívás és kiváló megoldási lehetőség áll előttünk ennek a digitalizációnak köszönhetően. Ez segít abban, hogy a fogyatékossággal élő személyek hatékonyan integrálódhassanak a jövőben. Fontosnak tartom, hogy a 2020 utáni időszak határozott, komplex, végrehajtható stratégia szülessen erre az időszakra. Szoros összefüggésben kell legyen az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményével, és a fenntartható fejlődési célokkal is hogy reagáljon az új kihívásokra, és egy átfogóbb szemléletmóddal próbálja megközelíteni ezt a kérdéskört. Ez az új stratégia véleményem szerint pontról pontra követnie kell az ENSZ egyezménynek a felépítését. Fontos a monitorozással megbízott testületek, vagyis a fókuszpontok vagy focal pointok finanszírozásának a megoldása is. Ez ma nincs így, ezért az ellenőrzés nem mindig hatékony. Másik, másik fontos kérdést kell kiemelnem, hiszen nemrég hallottam, hogy az elmúlt években számos fogyatékossággal élő személyeket érintő vagy foglalkozó projekt finanszírozása az Európai Uniós 2020-as horizont keretein belül olyan kutatásokat fizetett, finanszírozott, eurómilliókat, amelyekből a fogyatékossággal élő személyeket, sem, amik, ebből a személyek semmit nem profitáltak. Nem voltak bevonva, szervezeti szinten sem, sem szakértői szinten. Fontosnak tartom, hogy erre reagáljon a parlament, és a jövőben csak olyan kutatásokat engedjen, amelyek megfelelő módon bevonják a fogyatékossággal élő embereket, vagy a szervezeteket, akik őket képviselik, mert ők tudják, hogy mire van szükség, és mi a legjobb megoldás számukra. Szeretném kiemelni, hogy az akadálymentesítésnek magának önműködőnek kell lennie az Európai Uniós intézményekben. És végül folyamatos problémára fel, szeretném felhívni a figyelmet, hiszen több alkalommal felszólalásomban, különböző vitákban elmondtam, hogy súlyos problémának tartom, hogy a fogyatékosságügyi, vagyis a fogyatékossággal élő emberekkel szembeni hátrányos megkülönböztetés tilalmának az ügye. túsz, túszá válik, és emiatt évek óta nem tudnak lépni ezzel kapcsolatban. Talán érdemes lenne megfontolni az Európai Bizottságnak, hogy ezt újra kéne gondolni, és hatékonyabb megoldást, hatékonyabb megoldással mozdítsák elő ezt a kérdéskört. Az ENSZ egyezményt aláírta az Európai Unió, ratifikálták, nekünk kötelességünk a hátrányos megkülönböztetés tilalmát bevezetni a fogyatékossággal élő emberekkel szemben, és ez ma nincs így. Sürgetném, a bizottságot, hogy ezt, ezen a területen lépjen tovább. Now, Madame uh, Ferrandis, and then Madame Franson. Madame Ferrandis, please. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani eh, ennek a stratégiának a napirendre tűzéséért. Szeretnék három vonalkozást kiemelni. Eh, nyilván ezeket módosítókon is be fogjuk majd nyújtani. Először is az, hogy szükség van arra, hogy azt jeleztük már, hogy különböző akció eh, területeket bevonjunk ebbe a stratégiába és amelyek között az egyenlőség, a részvétel, e, az oktatás és kultúra, a szegénység, a kirekesztés, a szociális kirekesztés, az egészség is szerepeljen. Másrészt úgy gondolom, hogy e, a kiskorúakat külön kell említeni. Az ifjúsági garancia felhasználásával is a fogyatékkal élő gyermek, gyermekek elsősorban gyermekek ugyanolyan szokkal a jogokkal rendelkeznek, mint az összes többi gyermek, de szükségük lehet akadálymentesítési támogatásra. Ezt el kell ismerni kifejezett módon a tagállamok részéről is. Ugyanebben az értelemben az is fontosnak tűnik, hogy hivatkozzunk arra, hogy a tagállamoknak el kell ismerniük a különböző fogyatékokat, érzéki, érzékszervi, mozgásszervi és egyéb mentális és egyéb kategóriák szerint. Nagyon sok tagállam van, aki nem néz szembe, szemben ezzel a, a valósággal. Az egyik ilyen terület például azok, akik siket vakok, az ők fogyatékaik olyan módon kombinálódnak, hogy az külön problémákat jelent, sok tagállamnak a törvényei ezzel nem foglalkoznak. Fontos az is, hogy a cégek integráló szemléletben foglalkoztassanak fogyatékkal élőket is, és alapvető szerepet vállaljanak a szociális foglalkoztatás témakörben Európa Szentek. Köszönöm szépen! Ah. Köszönöm szépen, Köszönöm asszony! aztán pedig Myrin asszony következnek. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm a kiváló tervezetet. Annak külön örülök, hogy kidomborodik benne az európai szociális jogokkal való összhang fontossága. Néhány megjegyzésem azért lenne. A bizottságot fel kéne szólítanunk arra, hogy a tagállamokat szólítsa föl az Accessibility Act végrehajtására. Hangsúlyoznunk kellene továbbá az inkluzív munkaerő piac fontosságát és az ehhez szükséges célzott támogatást. A teljes körű részvétel azt is jelenti, hogy a résztvevők saját döntéseket is hozhatnak. Jó lenne, hogyha a Disability Strategy-n belül a bizottság végre konkrét számokat adna nekünk költségvetésileg Marino úr. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy nagyon jó, hogy ma ez az eszmecsere lezajlik. Az ENSZ konvenciót alapként kéne tekinteni. Óriási lehetőség van abban, hogy az ENSZ konvenciót referenciapontként kezeljük, hiszen specifikusan kijelöl bizonyos célokat, irányokat, amelyeket nem kell külön kitalálni. Amikor a fogyatékkal élők jogairól beszélünk, akkor mindig őket is be kéne vonni a vitába. Ez még to- továbbra sincs így. ahány lehetőség csak van, azt mind ki kéne használni, hogy közvetlenül találkozzunk az érintettekkel. A parlamentnek ez külön dolga lehetne. Harmadsorban pedig a fogyatékkal élőkről való beszéd az általában azokról a feltételekről való beszéd, amely az életüket nehezíti vagy megkönnyíti, csak hogy ezek nagyon különbözőek helyileg. És mások a gondok tagállamonként. És persze a fogyatékkal élők csoportjainak is teljesen mások az igényeik, a szükségleteik, amelyek nem általánosíthatók. Ugye tudjuk, hogy például a fogyatékkal élők nők esetében a szegénység különösen ö, érzékenyen jelentkezik, és a többszörös hátrány kérdésével is foglalkozni kellene. Nem lehet ezt tisztán tagállami hatáskörbe utalni ezt a problémát, mert noha a tagállamok tapasztalata nagyon különböző, na de éppen ezért lenne szükség ezek megosztására és összehasonlítására, a helyzeteknek, a céloknak, és kialakítani, ki kéne alakítani egy minimális normát, egy alapot, egy elvárást, amiből nincs engedmény egyik tagállam felé sem. Tehát nagyon ambiciózus célokat kéne megfogalmazni ezen közös minimum vonatkozásában. És aztán azt szigorúan betartatni, büntetésekkel is akár ki kényszeríteni. A parlament már sokszor elmondta, hogy mi lenne a jó, mi lenne a szép, de ez nem elég. Ettől még ezek a szabályok nem lesznek még a bizottság stratégiájában sem benne, nem hogy az egyes tagállamok végrehajtásában. Badu ez, úr, aztán Bischoff asszony következnek. Köszönöm, elnök asszony. Én is üdvözlöm az állásfoglalást. A fogyatékkal élők jogairól szólván, el kell mondani, hogy eleve azért beszélünk erről a témáról, mert az Európai Unió aláírta a nemzetközi konvenciót. És ennek következményei vannak. Ez az emberi jogi konvenció egyedülálló de ugye ott van az európai jogok kartája is. Tehát most már nincsen mese, minden jogi szöveg leszögezi, hogy mik a konkrét teendők. Most már csak komolyan kéne venni az emberi jogokra vonatkozó szabályokat. A társadalmi kirekesztés azonban láthatóan nem szűnt meg Európában, sőt, a szegénység elleni harc is újra meg újra aktuálissá válik. Ez egy nagy probléma komplexum, amelyen belül persze specifikus problémakörök vannak. A legfőbb célunk az kell, hogy legyen, hogy a fogyatékkal élők, ölők, élők autonómiája nőjön, minél önállóban tudjanak élni, javuljon a mobilitásuk, helyileg és akár országok között. Vannak azonban olyan fogyatékosságok, ahol nem beszélhetünk arról, hogy az illető önállóan él. Itt viszont a rokonság, az ismeretségi kör és a hivatalos intézményrendszer összehangolása, a segítői kör megszervezése, ennek a kereteinek a megadása a célja az európai szabályozásnak. Senki nem maradjon ki ebből a szociális hálóból. Valaki garantáltan lássa el a gondozás folyamatát, és ennek legyen normális, méltó körülményrendszere. Köszönöm, én is üdvözlöm az állásfoglalás tervezetet és jónak tartom kifejezetten, hogy a szociális jogok most külön pillérként jelennek meg, és expliciten megfogalmazódik a fogyatékkal élők kérdése. Tehát ami kell, az benne van a szövegben. Talán Annyit lehetne még tenni, hogy kicsit konkrétabban fogalmazzunk, hogy európai szempontból és nem nemzeti szempontból vizsgáljuk a kérdést. Sokan jönnek hozzám anekdotikus történetekkel. Németországban van egy kiválasztási eljárás, és aztán akik bizonyos jogosultságokat megkapnak, azok külföldre távozva azonnal azt tapasztalják, hogy ezek a jogosítványok csak az országon belül érvényesek. Tehát jó lenne, hogyha ezeket a jogokat európai szintre emelnénk, illetve a tagállami jogosítványokat más tagállamok is, ha más nem, bilaterálisan elismernék, hogy ne ütközzön ilyenbe az utazó. Németországban különösen aktuális téma, hogy több mint 300 ezer olyan polgárunk van, akik műhelyekben, foglalkoztató központokban dolgoznak, és ők havonta átlagosan 180 eurót keresnek. Az átlagos munkaidejük 53 óra, összességében tehát 1-2 euróra jön ki az órabérük. Ez batrányos, tehát ezen változtatni kell, ha nem csak ilyen vasárnapi prédikációk szintjén akarjuk kezelni a kérdést. ezt a munkát is meg kell becsülni. Köszönöm. Most akkor Madame Placencia Porero. Placencia Porero asszonynak adok szót. Yes, hi, sorry. Thank you. Yes, um, I would like to start... Köszönöm. az állásfoglalást, annak a tervezetét, amelyet nekünk is megküldtek, amit mi nyilván alaposan elolvastunk, tanulmányoztunk, és az elmondottakat. Amint látták a Mission Letterből, Dári biztos egyértelműen alkalmazni akarja az ENSZ konvenciót a fogyatékkal élőkre, ezt prioritásnak tekinti a saját és a bizottság munkája szempontjából. Tehát erre a kérdésre nagyon odafigyelünk. Ennek jeleként hadd utaljak arra, hogy nemrégiben a bizottság kiadott egy szöveget a szociális jogokról, a szociális pillérről, amelyben ezek megerősítésére tesz javaslatot 2021-ig. Tudatában vagyunk annak, hogy a fogyatékkal élők mindmáig sok akadályba ütköznek, fizikai és nem fizikai akadályokba egyaránt, és a parlament ilyen irányú elkötelezettségével mi egyetértünk, hogy itt tenni kell valamit. Az új stratégia lehetőséget ad arra, hogy a konvenciót átültessük a gyakorlatba, de ez konkrét feladatokat, felelősséget ró ránk. Meg kell garantálnunk kell, hogy a fogyatékkal élők jogaival valóban ők tudjanak élni. Kicsit persze azért jobb a helyzet már, mint tíz évvel ezelőtt, amikor az előző stratégiát megfogalmaztuk. Azóta sok eredményt elértünk, van mire építeni, több az adat, vannak alapjaink, vannak jogszabályaink, amelyek akkor még nem léteztek, tehát az ambíciónak van mire építkeznie. Végeredményben azt szeretném még elmondani, hogy a jelenlegi stratégiát éppen vizsgáljuk, eléggé előre haladott ez a vizsgálat, és amint meg lesz ennek az eredménye, akkor közmeghallgatásokat fogunk szervezni arról, hogy akkor a, a kritikák, a jobbítási szándékok és a jelenlegi kihívások tükrében az érintettekkel egyeztetve ö, meg tudjuk fogalmazni a jövőre vonatkozó stratégiánkat a 2020 utáni időszakra. Várjuk tehát az önök szövegét is ehhez, és persze sok egyéb inputból fogunk táplálkozni. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük. Akkor most a 23-as napi rendi ponthoz érkeztünk. A bizottság előadása a globalizációs alkalmazkodás gondolkodási alapról. Vinkevics úte asszonynak szeretnék először szót adni, aki ennek a témának nálunk az előadója. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tegnap itt a bizottságban már beszéltünk az intézményközi tárgyalások megkezdéséről, Várok egy kicsit, még a bizottság képviselője, képviselői elhagyják a termet. Nos tehát, tegnap már szavaztunk is itt a szakbizottságban a globalizációs alap kapcsán az intézményközi egyeztetésekről. Van időtervünk, a három oldal egyeztetéseknek megvan a terve. Az első február 4-én lesz, és mivel én vagyok a téma előadója, ilyen minőségemmel szeretném önök elé tárni, hogy mi, mik a, az első tanácskozásra való készülés közben a legfőbb vezérlő elveink. Az EGF egy úgynevezett szolidaritási alap, azoknak az átképzéséről, továbbképzéséről van szó, akik a technológiai átállás miatt elvesztik a munkahelyüket. Hogy őket minél hamarabb újra a munkaerőpiacba integrálni lehessen. Ez nem a vállalkozókat segíti, ez az alap, hanem konkrétan azokat a személyeket, akik elvesztették a munkájukat. A szociális alapból nőtt ki, annak egy specifikus irányát fogalmazza meg külön. Tehát akik a globalizáció, az ipari tevékenység elvándorlása miatt elvesztik a munkahelyeiket, azok részesülhetnek ebből az alapból azért, annak érdekében, ez már egyébként működött a válság idején is, hogy hát kompenzációt kapjanak, illetve segítséget ahhoz, hogy új munkahelyet találjanak. Most azonban döntéshelyzet van. Azt kell eldöntenünk, hogy az MFF-en belül az EGF milyen szerepet kapjon, milyen tartalmat, célokat és költségvetési támogatást kapjon. A bizottságnak van erre vonatkozó javaslata. Ebben ről 200-ra csökkenti az alkalmazottak számát, a támogatható vállalkozási méret tekintetében. Új finanszírozási, eh, feszesebb programozási időpontokat ír elő a szöveg tervezet. Január 16-án a plenárison mi kifejtettük már ezzel kapcsolatos véleményünket, ami még ambiciózusabb, mint a bizottság egyébként viszonylag ambiciózus javaslata. Mi azt tekintenénk célnak, hogy az alap azokat, akik a munkájukat elvesztették, még sokkal hatékonyabban támogassa az integrációban, a megújulásban. És a felhasználási körét is bővítenénk az alapnak, le van ez írva, hogy hogyan, mivel tudjuk, hogy a technológiai változások, a digitalizáció, az automatizáció és a Brexit mind-mind olyan irányba hathatnak, hogy tömegek vesztik el a munkahelyeiket. Tehát a probléma nagyobb és élesebb, mint amilyennek szeretjük látni. És néha, sőt elég gyakran, nem könnyű ezeket az embereket újra integrálni a munkaerőpiacba. Ez nem egyszerűen pénzkérdés. Bár pénzkérdés is nyilván, ha megtörténik a restrukturáció, akkor annak ugye nem csak okai, hanem célja is vannak, és ezért megpróbáljuk 200-ra beállítani a, a bizottság által 250-nek meghatározott cég méretet, hogy a kisebb cégek is profitálhassanak, ha elbocsátásokra kényszerülnek, vagy az ő dolgozóik is az alapból. És a gyerekek is részesedhessenek a pénzből, tehát egy munkahelyét elvesztő szülő gyereke is a saját jogán, a szülő munkai elvesztése miatt is kapjon valamilyen képzési, elhelyezési támogatást. Sőt, szeretnénk mindezt kiterjeszteni a fiatalokra is, akik munkát keresnek. Hogy könnyebben találjanak munkát egy régióban, ahol megszűntek munkahelyek. 20-25 ezer eurós egyszerű kifizetésben gondolkodunk azok számára, azon fiatalok számára, akik vállalkozást akarnak alapítani, és magát a címét, a nevét az alapnak is vitatjuk. Mi, ha sikerül ez a kibővítés, a kompetencia kibővítés, akkor egy más nevet is adnánk neki. Reméljük, hogy a tanácssal folytatott tárgyalások során tudjuk elképzeléseink némelyikét érvényesíteni majd. A hivatalos álláspont az, hogy mi politikai kérdésekről mindaddig nem vitázunk, amíg a tanács nem döntött arról, hogy az MFF-ben konkrétan kijelöli a helyét az EGF-nek. Úgyhogy várjuk a február 4-i ülést, de amíg nem garantált az MFF-ből az EGF-re költhető pénzek mennyisége, addig csak technikai jellegű áramoldalú egyeztetést vagyunk hajlandóak folytatni. És amint ez megszületik, utána politikai jellegű vitára is hajlandók vagyunk. Az árnyék előadókkal egyeztettünk, február 4-én lesz a következő ilyen egyeztetés, az közvetlenül a tárgyalás előtt, hogy kialakítsuk közös tárgyalási stratégiánkat. Köszönöm szépen. To the Commission, to Madame Sukova, the Deputy... Megadom a bizottság részéről eh, Szukova asszonynak a szót. Good morning, eh, <clears throat> good morning, eh, dear Mr. Chairperson, dear rapporteur, dear uh, colleagues, dear uh, members of the European Parliament. Köszönöm szépen képviselő, köszönöm elnök asszony, köszönöm a felszólalóknak. Úgy gondolom, hogy jelentős előrelépésre kerül sor. Azzal, hogy ezt a mandátumot elfogadtuk, a február 1-i trilógussal kapcsolatban úgy gondolom, hogy fontos, hogy emlékezzünk mind olyan elemre, amelyben meg tudunk állapodni, hogy a következő tervezési időszak megkezdése előtt már világosak legyenek a szabályok. Nyilván a pénzről még egyedre nem tudunk, hiszen azt még a tagállamok és kormányfők tagállamok kormányfői és államfői még meg fogják vitatni. Ugye 2006-ra megy vissza ez a munka, 2007 óta ez egy különleges dokumentum volt, amely a költségvetésen kívüli tétel volt eredetileg ugye eredetileg a munkanélkülieket támogatta, és csak akkor kötöttük ezt össze. Ez, ez akkor vált fontosabb ügyé, amikor a, a globalizációval összekötöttük a munkanélküliségi helyzet alakulását. A helyzet azóta nyilván változott is, romlott is, és látjuk, hogy milyen összefüggések alakultak itt ki, és idővel a fiatalok helyzetére is kitértünk az oktatással, képzésre. 2013-ban, amikor ugye letárgyalták a szabályokat, az Európai Uniós szabályokat, Európában óriási volt a fiatalok munkanélkülisége. és akkor már láttuk, hogy ezeket az e, eszközöket össze kell kötnünk más alapokkal annak érdekében, hogy a tagállamok és a régiók képesek legyenek a kialakult helyzethez szembenézni. Ezt azzal támasztották alá, hogy ugye vannak olyan régiók, ahol jelentős szerkezetváltásra volt szükség a, a munkaerőpiac zsugorodott, és a fiataloknak még több nehézsége van, mint másoknak már szerencsére. Ez a helyzet már, a helyzet már sokkal jobb, mint korábban volt, jelentős fejlődés következett be Ugyanakkor nem akarjuk megvárni azt, hogy jelentős elbocsátásokra kerüljen sor bárhol is, úgyhogy a program elejétől kezdve ugyanazokat az elveket hallottuk 2019-ben, már bevezettünk egy elővigyázatossági elvet, hogyha megállapodás nélküli Brexitre kerülne sor, akkor ezt az alapot ugyancsak lehetne alkalmazni, használni azoknak a regióknak a támogatására, amelyeket munkanélküliségi szempontból jelentősen érinthet a megállapodás nélküli Brexit. Körülbelül 500 ember vesztette el a munkahelyét egy adott cégnél, négy hónapon belül, ideértve a beszállító cégek munkatársait is, és nagyon sok KKV-t érintett ugyanabban az egy régióban, illetve annak a szomszédságában. És tulajdonképpen ez kilenc hónapon túlmenő folyamat is volt. és ezeket az elbocsátásokat mindenképpen úgy lehet tekinteni, mint a munkaerőpiacon jelentkező jelentős problémát, független attól, hogy a meghat- elvben meghatározott küszöbérték alatt vagy fölött van. Mindenesetre fontos, hogy a szabályozás minél világosabb legyen, és az embereket támogassa ez a szabályzat vagy rendelet, és ne pedig a cégeket. Fontos az átképzés, a tanácsadás, a munkavállalók elhelyezkedésének segítsége, akár áttelepülési támogatással is, a kezdő vállalkozások, az úgynevezett startupok támogatása, fontos azt is átgondolni, hogy eh, milyen pénzeket biztosítsunk olyan fiataloknak, akik új vállalkozást szeretnének indítani. Ezek a szociális intézkedések tulajdonképpen passzív intézkedések. Eh, azon személyek számára, akik eh, próbálkoznak munkát találni, akik képzésen vesznek részt, ők azért kapnak pénzt, hogy részt tudjanak venni ezekben a képzésekben, átképzésekben. Az a célja ezeknek a az a célja ezeknek a programoknak, hogy akár uh, the level of support for az IGF támogatása a kofinanszírozás finanszírozási szempontból a teljes költség körülbelül 50%-a lehet, a tagállami jogalkotástól függően a többit a tagállamnak, a helyi hatóságnak vagy magánalapotnak kell fizetnie, magánszervezeteknek, és természetesen ez helyet ad bármilyen tagállami sajátos szabályozás érvényesülésének helyi adottságokat figyelembe tudja venni. Azt jelenti ez, hogy nem szeretnénk még tovább késleltetni ennek a támogatásnak a elbírálását, illetve biztosítását. Jelen pillanatban kb. 300 napba kerül a teljes program jóváhadása, úgy gondolom, hogy ez végsősorban 24 havi támogatást tud jelenteni esetről esetre. E, ami azokat illeti, akik elveszítették a hivatkozó időszakban a munkahelyüket, itt nem teszünk különbséget a között, hogy milyen fajta munkájuk vagy szerződésük van, lehet az, lehetnek állandó foglalkoztatottak, lehet e, e, határozott tejű szerződésük lehetnek egyéni vállalkozók, és azokat is figyelembe veszük, akik egy nagy cégnek a beszállítói. <laughs> Az slower, bit. Az elnöknek felszólalt, hogy kicsit lassabban igyekezzen beszélni. Tehát figyelembe veszünk minden olyan szerződést, amelynek következtében, vagy amelynek kapcsán ilyen elbocsátásra kerül sor, tehát mindenkire gondolunk azokra is, akik egy adott nagy cégnél vesztették el tömegesen munkájukat, illetve ezeknek a cégnek a beszállítóira is gondolunk. 2007-ben 160 ilyen eset volt, 21 tagállamból, és 150 ezer munkavállalót, illetve több mint 4 ezer még munkát nem vállalt fiatal támogattunk. A csúcs 2009, 2010-ben, 2011-ben volt. Ezek voltak az időszakok, amikor nagyon nehéz volt a helyzet Európában a pénzügyi és a gazdasági válság szempontjából és nagyon sokan igényelték ezt a támogatást. Az Európai Globalizációs Alap félidős átekítésére 2008-ban került sor, ez volt az egyik alapja annak, hogy az Európai Globalizációs Alapot átszabjuk 2020 követő időszak vonalkozásában és a 2018-as új rendelet javaslat kapcsán ezt már figyelembe vettük. Ez az értékelés megerősítette, hogy az Európai Globalizációs Alap ö, valóban ö, kiterjesztette a szolgáltatásokat ö, azokra a munkavállalókra, akiket érintett a válság. Az ember, emberek tudták, hogy Európai Uniós támogatást van részesülnek, és azt is láttuk, hogy a robotizációval, a digitalizációval további hatásokra kell felkészülnünk. És nem lehet igazán különbséget tenni a között, hogy mi a globalizáció hatása, vagy mi a digitalizáció hatása, vagy mi bizonyos pénzügyi nehézségek hatása. Úgyhogy megállapodásra jutottunk, mi szerint az intervenciós döntések mögött az indoklásban sokkal nyitottabb szellemiségben kell megítélnünk az egyes eseteket. Nagyon fontos a fenntarthatóság Eh, az alaptekintetében, mert eh, azt látjuk, hogy erre szerkezetváltásra biztosított eh, segítségnyújtás, támogatás kulcsfontosságú, és a közalkalmazás alapvető eszköz a foglalkoztatás javítása tekintetében. Ugye még egyszer mondom, hogy kb. 300 napos időszakra volt szükség a, a dönt, egyes döntésekre, emiatt ennek rövidítésére egyszerűsíteni kellett a, a, a folyamatot. Nos, itt a javaslat röviden leírva. Az Európai Globalizációs Alap továbbra is különleges, önálló, a költségvetési plafonoktól független alap marad. A bizottság javaslata az, hogy egy kicsit többet mobilizáljon ez az alap, mint jelen pillanatban. Most 170 millió e, eurónk van évente, e, ami mobilizálható. 125 e, milliós plafont szorgalmazunk. Megtartottuk a nevét az alapnak, ahogy említettem korábban ez egy jól ismert márka már tulajdonképpen, az emberek tudják, hogy ez az az eszköz, amelyet központilag ö, módos ö, mobilizálnak, ö, és nagyon célzottan működik egy-egy olyan régió munkavállalóira, akik ilyen, követke, ilyen esetek következtében elvesztették tömegesen munkájukat. Tehát továbbra is olyan pénzügyi eszköz marad, amely embereket támogat a szerkezetváltással kapcsolatban, és nem cégeket. Ha bármiféle olyan szerkezetváltásra történik sor regionálisan, amely érinti a munkavállalók tömegeit, akkor alkalmazható ez az alap. A küszöböt csökkentettük 250 munkavállalóra. Tudom, hogy elhangzott egy javaslat, hogy 200 legyen ez, a parlament legalábbis ezt szorgalmazta de azt látjuk, hogy a nagy cégek, cégek illetve egyre kevesebb cég van, aki e, a szerkezetváltást úgy oldja meg, hogy tömegesen elbocsát. Ugyanakkor egyre több e, közepes méretű cég e, néz szembe a globalizáció, digitalizáció és a verseny kihívásaival. Ezért tehát csökkentettük a, KK, a KKV-k esetében a értéket 250-re. I mentioned the people not in employment, education and training because we believe that the youth in... Az ifjúsági foglalkoztatási, foglalkoztatási eh, kezdeményezésnek a célja az, hogy ö, eh, olyan fiatalokat támogasson, akik sem nem dolgoznak, sem nem tanulnak, elsősorban azokat közülük, akik szeretnék, hogy segítenek nekik. Ö, eh, Azonban itt van a kihívás, hogy ö, ö, azokkal kezdjünk valamit, akik tényleg se nem tanulnak, se nem ö, vesznek részt képzésben, se nem dolgoznak, tehát leginkább passzívak. Ezt a generációt, ezt a népességet kellene aktiválni. Nem, ebben az esetben nem várjuk meg azt, hogy bármiféle jelentős problémával következzen, és majd utólag reagálunk, megpróbálunk előre tenni valamit, a problémák elébe menni gyorsabb intervencióra eh, lehet így, kerülhet is sor. Eh, jelentősen csökkentett mobilizációs eljárást eh, javaslunk, mert ilyen pillanatban két döntésre van szükség a költségvetési hatóságoktól, és ez nem segíti azt, hogy a beavatkozás gyors legyen, jó lehet az ifjúsági garancia alap mindig is eh, sürgősségi eszköznek, eh, eszközként néztünk rá, ugyanakkor sajnos a, a szükséghelyzet általában elmúlik, mire a döntés megszületik. A társfinanszírozási ráta a, úgy lett meghatározva, hogy az adott tagállam a lehetséges legmagasabb legyen. Az Európai Szociális Alappal, az Európai Globalizációs Alappal együttműködve határoztuk ezt meg a fejlettebb tagállamokban. Alacsonyabb a társfinanszírozási arány, a kevésbé fejlett régiókban a rendszer nem ösztönzi az embereket arra, hogy ilyen projekteket ö, indítsanak, nekik mindig jobb, hogyha az Európai Szociális Alaphoz folyamodnak. Érdekes módon a, tehetősebb országokban pontosan a támogatás mértéke, a társfinanszírozási arányok miatt jobban megéri ehhez az eszközhöz fordulni, mint az Európai Szociális Alaphoz. Beszélnünk kell a teljesítmény monitoringról. Ez olyan indikátorokból vannak, amelyek állnak, amelyek már meg határozásra kerültek a program elején, és amelyek átláthatóak, tehát mindenkinek tudnia kell, hogy mi az elvárás, de jobb monitoring rendszert kell a bizottsággal létrehozni, és a tanácsban meglepő módon elutasították ezt a tagállamok. mert eh, azok a tagállamok, amelyek eh, eh, ilyen programra részt vettek, azok ezeket az indikátorokat nyújtották be, úgyhogy nem értjük, hogy a tanács összességében miért utasította el pontosan ezeket. One. Bevezettünk egy uh, online uh, kedvezményezeti áttekintés azért, hogy jobb minőségű eh, információt tudjunk biztosítani az intervenciók után, és az EGF intervenció <clears throat> eredményeit az újrafoglalkoztatási rátákon mérjük az emberek 15%-a, eh, aki EGF eh, támogatásban részesült, nekik sikerült új munkahelyet találniuk. Ez a feltétel szerepel az új javaslatban. Blinke Csillőt asszony említette azt, hogy hol is tartunk, mi a helyzet a felkészüléssel a három intézmény, mit gondol a rendeletről. Az elmúlt márciusában sikerült elfogadni a tanács általános megközelítést, sőt csak Hollandia, Svédország ellenezték ezt, Finnország tartózkodott, tehát a többség támogatta, ami a szabályok részleteit illeti. Itt különböző nézőpontok hangzottak el, és remélem, hogy egy jól működő, operatív, globalizációs alapra vonatkozó rendeletet sikerül majd elfogadnunk. Szívesen várom kérdéseiket. Köszönjük először az árnyék jelentéstevők tehetnek fel kérdést. Franszen asszony. Köszönöm elnök asszony, köszönöm a jelentéstevő munkáját, kedves bizottsági kollégák, köszönöm, hogy tájékoztattak bennünket az EGF-ről, úgy érzem, hogy sok ponton egyetértünk, egy pontra szeretnék összpontosítani, ez pedig az LGF e kompetenciája hatájának kibővítése. Ez egy kulcsfontosságú pont, a Brexit előttünk áll, viszont a jövőbeni kapcsolatok kérdése tisztázatlan, több tízezer munkahely van veszélyben, és azt gondolom, hogy eh, itt nehezebb lesz az adaptáció, mint a multicégek számára. Nagyon fontos, hogy eh, az Európai Unió 2021-ben támogassa ezeket a munkavállalókat, illetve hogy a tanács eh, hajlandó legyen megvizsgálni a hatály kibővítését. A digitalizáció, az éghajlati változásokkal kapcsolatban mindenki egyetért, ezek a gazdaságot érintő legfőbb kihívások. Mindezek azonban nem szerepelnek a jelenlegi EGF hatájában, és nem hangsúlyozhatjuk pusztán annak fontosságát, hogy mi fontosak ezek a kihívások, a másik oldalon pedig eh, tisztázatlan helyzetben hagyjuk a eh, munkavállalókat ha Kárfúra gondolunk, Kárfúr esetére nagyon fontos kibővíteni az EGF hatáját. Tanácsot felszólítom arra, hogy támogassa a következő MFF-ben az EGF költségvetését. A tanácson belül zajlanak a viták a finanszírozást illetően. Kedves jelentéstövő, kedves bizottsági kollégák, várom a közös munkát ebben a nagyon fontos kérdésben az európai munkavállalók érdekében. Köszönöm, Brófi asszony, a Renew képviseletében. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a bizottsági kollégáknak a bemutatást tegnap. Az egyik végső, az egyik utolsó szavazásom az employmentben megszavaztam az intézény közé tárgyalások megnyitását az európai globalizációs alappal kapcsolatban a Renew Europe tartja magát ahhoz a szöveghez, amit a parlament elfogadott a legutóbbi alkalommal. Amikor a tárgyások elindulnak, sajnos már nem leszek e, jelentéstevő, mivel az Egyesült Királyságból érkeztem, az összes kollégának sikeres e, tárgyalást kívánok, és remélem, hogy a végső szöveg segíti majd azokat az európai munkavállalókat, akik kockázatnak vannak kitéve az európai globalizáció miatt. Az utolsó Philips asszony a zöldek képviseletében, Spárentek asszony, Alexander Philips Philips volt a jelentéstevő korábban, én vagyok az új jelentéstevő, köszönöm szépen az előadást. Zöldekként az igazságos átállásért küzdöttünk évek óta. Nagyon fontos, hogy az elstruktúrálás időszakában támogatni a munkavállalókat, támogatjuk az EU-s fellépést a közvetlen támogatás érdekében olyan személyek számára, akiket leépítettek. Az Európai Globalizációs Alap árnyékjelentéstevője vagyok, és remélem, hogy ezzel sikerül a súlyos ástruktúrálási intézkedések kap, kapcsán, digitalizációs változások kapcsán az érintett munkavállalókat segíteni. A bizottságot arra kérném, hogy adjon betekintés abba, hogy hol látnak lehetséges szinergiákat az igazságos átállásra, illetve az európai globalizációs és kiigazítási alap közötti kapocsra, és többet szeretnék tőlük megtudni a Kárfúr esetről is. Köszönöm. Köszönöm. Nem látom az ID képviselőjét. Sidló asszony az ECR képviseletében. E, pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, myślę, że... Köszönöm. Elnök asszony, tisztelt Hölgyeim és Uraim, az alap szempontjából nagyon fontos az, hogy e, folyamatosan gondoljunk arra, hogy azok a megoldások, amelyekre törekszünk, valóban azokat segítsék és érjék el, akik ezektől a támogatásoktól függenek. Ami a digitalizációt illeti, itt is vannak előttünk kihívások. Erről beszéltek a Carrefour képviselői is. Azt mondták, hogy az eladást folyamatosan ö, támogatja a digitalizáció, éppen ezért nagyon fontos ezekre az aspektusokra gondolni, amikor megoldási javaslatokat teszünk. Remélem, hogy a kihívásoknak meg fogunk tudni eh, eh, felelni, és az alapok, alapot úgy fogjuk kialakítani, hogy az érintett személyek tényleges támogatásban részesülhessenek. A GUE képviseletében Guzman képviselő sincs itt a teremben. Jungérius asszony és Vedrena asszony vannak még itt. Jongérius asszony, rövid megjegyzésem van, mert a kollégák már felhívták figyelmet a kérdésre. Az új mandátum lehetővé tudja tenni azt, hogy a kárpúrhoz hasonló eseteket elkerüljük a jövőben. És miért utasította el a Carrefour esetet a tanács, lehet-e úgymond fellebezni, illetve csak azért, mert a tanács erre nemet mondott, illetve a teljes projektre nemet mondott, ezért ez vízbe fulladt, úgymond. Hát érdeklődnék a Carrefour kapcsán, de más kollégák erre már szintén kitértek. Vedren asszony, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők munkáját. Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének is a bemutatás Mindenki eh, egyetért azzal, hogy a globalizációs alap tényleges európai szolidaritási eszköz olyan személyek esetében, akik elveszítették a munkájukat. Örülök annak a javaslatnak, amelyről ön beszámolt, és a parlament is támogatta ezt. Emlékeztetett arra is, hogy a mondializáció nem az egyetlen ok, a Brexit, a digitalizáció, egyéb okok, amelyek miatt valaki elveszítheti a munkáját, illetve éghajlati szempontból semleges gazdaságra állunk át, ez is lehet egy ok. Fontos, hogy a bizottság a zöld paktumot is figyelembe vegye mindennek kapcsán, és szeretnék információt kapni arról, hogy ez az új alap a globalizációs alappal együtt hogyan tudják az ambíciókat megosztani egymással, természetesen más időtervel, hogyan lehet segíteni az átállást. A bizottságot felszólítom arra, hogy stratégiai, koherens módon kerüljenek ezek az alapok megvalósításra, azért, hogy mindezekkel az európai munkavállalókat lehessen segíteni. Köszönöm, Rafalszka asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen az elhangzott információkat. Lenne néhány kérdésem a legfontosabb kérdés a kompeten, illetve a hatály kérdése, az eljárás, a társfinanszírozási ráta módosítása. Szeretnénk kibővíteni a hozzáférést az alapokhoz, de az alap kialakítása nem igazán szerencsés. 170-ről 230 millió euróra történt a az emelés. Éppen ezért én attól tartok, hogy ezek az eszközök nem lesznek eléggé megfelelőek, illetve elégségesek. 150 ezer embert szeretnénk támogatni, 4 ezer fiatalt, tehát mindenhez a rendelkezésre álló eszközök nem elégségesek. Erre a kérdésre szeretnék választ kapni. A második kérdésem, a zöld díjról beszéltem, illetve a globalizációs alapról, mi a kapocs a kettő között, hogyan viszonyul a kettő egymáshoz, ami a foglalkoztatást illeti a bányászatban, kohászatban, a, a iparban vannak aggályok a munkahelyek megszűnése miatt. Felmerül a kérdés, hogy itt több százezer ember lesz az, aki a munkahelyét fogja valószínűleg elveszíteni. Lehet, hogy ezeket a személyeket az említett alapból szintén támogatni lehetne, és nem csak fiatalokat fogunk mindenből támogatni, hanem ezekre a munkavállalókra is gondolnunk kell. Először a bizottságnak adok szót, utána pedig a jelentés tevőnek. Kérek mindenkit arra, hogy beszéljen lassabban. Szukova asszony először. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen az elhangzott érdeklődést. Azzal szeretném kezdeni, hogy az európai globalizációs alapot, az európai szociális plusz alapot, az igazságos átállási alap a jelenlegi periódusban kerültek kialakításra. Céljuk az, hogy az igazságos átállásban segítsék a munkavállalókat is abban, hogy jobb foglalkoztatást találjanak, szociális inkluziós intézkedésekkel, illetve javított oktatási rendszerekkel, és nagyon fontos megfelelő készségekhez juttatni őket. Erről szól a szociális alap, ezt minden tagországban, minden régióban alkalmazni fogjuk. Az igazságos átállási alap olyan régiókra vonatkozik, ahol az éghajlat neutrális gazdaság felé történő elmozdulás a legfőbb prioritás. Olyan régiókról van itt szó, ahol jelentős a lignit és szénbányászat, ahol az üvegházhatást kivacsátó gázok aránya a legmagasabb. Ezekre a régiókra került ez kialakításra. 2021 és 27 között a kihívás abban áll, hogy nagyon fontos lenne harmonizálni ezeket, illetve a szinergia hatásokat teremteni az Európai Regionális Fejlesztési Alappal. Ez a partnersági megállapodásokban kerül megvalósításra. A partnerségi megállapodások lesznek az a dokumentum, amely azonosítja majd, hogy mely régiók, mely tagországok fogják felhasználni azokat az alapokat, amelyek a megosztott eh, menedzsment keretében rendelkezésre állnak. A kiigazatási alap tartalmaz négy intézke, kilenc intézkedést, ezek, eh, ezeket eh, részben lehet a szociális alapból, a regionális fejlesztési alapból támogatni, de ezek célzottak az egyes régiókra. A specifikus régiók definíciója most indult, az országjelentésekkel februárban kerülnek ezek bemutatásra. A bizottság egy új függelékre tett javaslatot, és ebben azonosítjuk majd be azokat a régiókat, amelyek a leginkább szennyezőek, hol van a legnagyobb munkanélküliség, hol a legnagyobb a munkanélküliség, azért, hogy az intervenció itt megvalósulhasson. Itt támogatni kell a KKV-kat, a fejlesztés, kreációt, kutatás, innováció jelennek meg feladatokként, illetve amennyiben valaki a munkáját elveszíti, segítenünk kell abban, hogy megfelelő munkaerő közvetítőhöz jussanak el. Az európai globalizációs alap olyan esetekben lép be, miután a tömeges elbocsátások lezárultak, és ez a nagy különbség. Ezeket a helyzeteket megpróbáljuk elkerülni, tehát megpróbálunk beavatkozni, mielőtt az emberek elveszítik a munkájukat, és megpróbálják átképezni őket, jobb munkát találni számukra, stb. és az Európai Globalizációs Alap és Igazságos Átállási Alap pedig olyan személyekre lett kialakítva, akik már elveszítették a munkájukat. Ha például egy régió az igazságos átállási alapból profitál, és a gazdaság zöldesítése miatt váratlanul leépítésekre kerül sor egy adott vállalkozásban, Ebben az esetben a globalizációs alap intervenálhat. Tehát a három alap közül egyik sem zárja majd ki a lokális megközelítést, ami a hatály kibővítését illeti. alacsony szénkibocsátású gazdaság, automatizáció, a globális kihívások között szerepelnek mindenki számára, és meg szerettem volna említeni még azt, hogy kulcsfontosságú javaslatunk arra irányult, hogy munkájukat elvesztettek esetében digitális készségeket felmérjük, ez fontos, hogy alapvető plusz készségeket tudjanak -e elsajátítani, vagy javítani tudjanak digitális készségeiken. Ez nagyon fontos minden olyan személy számára, aki elveszítette a munkáját. Sajnos a Carrefour kapcsán nincsen eh, lehetőség a trialógusra, hogyha a költségvetési hatóságok nem állapodnak meg az esetben, az eset le van zárva. Decemberben a tanács ezt a korepárben tükrözte, és az hangzott el a tanácsban, hogy lezárták a Kárfúr esetét, tehát a belga hatóságokat erről tájékoztatni szeretnénk, és ami a Brexitet illeti, Megpróbáltuk a rendelet módosítását gyorsabban megvalósítani, hatályt kibővíteni, de az a döntés született, hogy ez még túlságosan korai. Belgium keze nincs megkötve abban, hogy egy másik javaslattal álljon elő, természetesen a rendelet összes szempontját figyelembe kell venni, és fontos, hogy a tanács és a parlament el tudja majd fogadni Belgium érvelését az elbocsátások kapcsán. the scope that uh, there are, if we have... Ezért van az is, hogy ezzel külön foglalkozni kell. Köszönöm szépen, és akkor várom a kérdéseket. Linki Vilcsot asszony, egy rövid konklúziót kérnék öntől. Köszönöm szépen, elnök asszony. És Szukova asszonynak is köszönöm a tájékoztatást. Kiváló volt az együttműködésünk. Én előadóként nagyon jónak tartom az elhangzott javaslatot, és az arra vonatkozó javaslatokat, hogy mire legyünk figyelemmel az alap módosítása kapcsán. Reméljük, hogy mindezen erőfeszítéseinek az lesz az eredménye, hogy a polgárok, akik elvesztik munkahelyüket, sokkal méltóbb segítségnyújtásban részesülnek, mint eddig, és előre örülök a további együttműködésnek az árnyék előadókkal. Ez volt a mai Ample bizottsági ülésünk, most folytatjuk a koordinátorok ülésével. Kérem a nem koordinátorokat, hogy hagyják el a termet, a többieket pedig, hogy maradjanak.